Colleagues, welcome to this afternoon session. Kedves kollégák, üdv a délutáni üléstakunkon. 9-as pontnál vagyunk, első elektronikus szavazás. Véleménytervezet. köztünk és a belarusz köztársaság közötti a vízumok kiadásák megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről. Petras Austrevicius az előadó szeretne hozzászólni. Hogyha nem, akkor szavazhatunk is. Megnyitom a szavazást. One vote left. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ötvenhét igennel három nemmel elfogadtuk. Tízes ponthoz érkeztünk. Az Európai Unió és a Belarus köztársaság közötti a jogállásan tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötése. A vélemény előadója megint csak Petresz, szeretne most hozzászólni. Hát, nagyon csalódott vagyok. Akkor megnyitom a szavazást. Kérem, hogy szavazzanak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53 igennel, 10 nem már. 11-es pont, ajánlás a főképviselőnek és a tanácsnak a 118-as cikk alapján a nukleáris fegyverek elterjedések megvetőzésáról szóló szerződés 2020-as felülvizsgálati folyamatának előkészítéséhez, a nukleáris fegyverek ellenőrzéséhez és a nukleáris leszerelés előtti lehetőségekhez. Az Előadó Sven Mixer szeretne hozzászólni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem vagyok olyan szerény, mint Petrez barátom. Szólnék ezért pár szót. Idén a felvizsgálati konferencia az eredeti NPT szerződés 50. évfordulóját fémjelzi. Ez a szerződés nagyon jó keretet biztosít a nukleáris lefegyver, lefegyverkezéshez, illetve a civil nukleáris energia használatához, úgy, hogy közben minimalizáljuk a nukleáris fegyverek elterjedését. Ez nagyon is az EU biztonsági érdeke. Nagyon fontos érdekünk, hogy sikeres legyen ez a konferencia, nem csak a jubileum miatt, hanem a, azért is, mert ez egy második bukás lenne sorban, hiszen öt évvel ezelőtt volt egy olyan konferencia, ahol nem jött létre konszenzusos dokumentum. Szeretnék összetett mondani azoknak a kollégáknak, akik nagyon aktívan részt vettek a dokumentum elkészítésében. Több módosító javaslatot beadtak, amelyek szerintem az eredeti ajánlásokat még erősebb és világosabbá tették. Külön köszönetet szeretnék mondani az elnék előadónak, akivel nagyon konstruktív megbeszéléseket tartottunk, és sikerült jó pár, kom, jó pár módosítót kompromisszumos módosítóvá alakítani, tíz ilyen van a szövegben, és remélem, hogy itt az AFED-ben tudják ezt támogatni, és aztán majd a plenárison is támogatják a vélemény elfogadását. Köszönöm szépen! Sven Mixernek szeretne bárki hozzászólni. Úgy látom, hogy nem. Úgyhogy kezdhetjük a szavazást. 45-ös módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, visszautasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 50-es, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. Elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, visszatostattuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 53, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. Elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 55, megnyitom a szavazást, 54. Lezárom. Elfogadtuk. 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. egyértelműen elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, visszautasítottuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elfogad, visszautasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 66 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 60-as, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás, visszautasítottuk. Ellen, ellenőrizzük, 71-est, megnyitom a szabadást. Lezárom. Egyértelműen visszautasítottuk. 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73 kiesik. A 70 is nem fogadtuk el, úgyhogy a 74-es jön. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 76 mellette ellene tartózkodás utasítottuk. 77 mellette, ellene, tartózkodás, visszautasítottuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, visszautasítottuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 81 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 84-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 85 mellette, ellene tartózkodás visszautasítottuk. 86 visszavonták, 87 mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell, 87-es, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodás, visszatosítottuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 91-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 89 ellen, mellene, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítató. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítató. 94 mellette, ellene, el, ö, tartózkodás, elutasítató. 90 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítató. 96 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítató. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a szállást, megnyitom a szabadást. Bezárom. Elutasítottuk. 101. Dungeon úr mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 102 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás visszatestettük. 113 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazás. 113 Ánodon Zsom. Lezárom. Elutasítottuk. 104 mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 105. Ezt nem vették el, 106 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítható. Preambulum bekezdések, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a hetest megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellenem tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kiesik, tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 17-es, ez a 16-os, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szerintem elég világos volt, de jó, lezárom a szavazást. Rendben. Elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyetemen elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 20-ast, Megítem a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 22 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 23, Petra szátvette mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, visszatosítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36-os. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es. 37-es. Itt egy szóbeli módosítóról van szó 37-esnél. Tessék. Az intentional szeretnénk unintentional-ra változtatni, így hangzik. Unauthorized or unintentional use of nuclear weapons. Eh? it only concerns the first... Ez csak az első részre vonatkozik, ugyanis két részre oszlik ez a szövegrész. Itt két betűről van szó. Kicsi megváltoztatja a szövegjelentését. Mindenki elégedett ezzel? 37 ö, első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 37-es első rész, megítom a szavazást. Closed. This has been rejected. Lezárom, elutasítottuk. Part 2. In favor, against. Másik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es már úr mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43. Ki az, aki támogatja Mászpáltát? ellene tartózkodását? Ezt ellenőriznünk kell. Megítom a szavazást. Two are still missing? Would you like to vote? Kettő szavazunk, még hiányzik, akarnak szavazni? már akkor lezárjuk. Nagy többséggel elfogadó. 44 elnodása. Mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom. Szűken ugyan, de elutasítottuk. Egyes idézet mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk kettes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk hármas mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Aztán a második módosító szóbeli mellette elleni tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A módosított véleménytervezetről most szavazunk, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. 61 igennel, egy nemmel elfogadtuk. Gratulálok Sven Mixernek. Ez volt ma a szavazás, és folytatjuk az ülésünket 5 perc múlva, amikor is Joao Velete elmélyide csatlakozik hozzánk.